Pan poseł Tarabella. Tarabella úr azt mondja, hogy el kellene kezdeni a munkát. Na, akkor kezdjük is. Nos, akkor ezért kap egy kávét Tarabella úr. Kedves kollégák, szavazni fogunk. Tegnap e, emlékeztettem önöket arra, hogy hozzák el a szavazókártyáikat. Az első szavazás a károsítókkal szembeni védelmi intézkedésekről szól, ez a téma. Második olvasatban az ajánlattervezetet akarjuk fel, e, e, elfogadni. Szeptember 29-en már foglalkoztunk együtt ezzel a témával az ülésen, és ez most lehetővé teszi, hogy új szabályt fogjunk elfogadni. A tanácssal már megtárgyaltuk ezt a témát, és ezt a parlament következő plenáris ülésén elfogadhatjuk második olvasatban. Nos, akkor kezdhetjük is a szavazást. Elektronikusan szervezünk név szerint. Kérem, megnyitom a szavazást. Hogyha mindenki e, betette a szavazókártyáját, akkor lezárhatjuk a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Akkor jön a következő. Munkahelyteremtést és növekedést támogató beréhozások az európai strukturális rális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása és Dáncsila asszony a jelentéstevő. Mint tudják, saját kezdeményező jelentésről van szó. Az illetékes bizottság, az a Regionális Fejlesztési Bizottság. És azt hiszem, Dancsila asszony szól néhány szót, kiegészíti ezt a véleményjelentést, és a, a kompromisszumos javaslatokról is szól. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm mind a kollégáknak, akik eh, módosítót nyújtottak be. E, ettől lett sikeres a eh, jelentés. Azt hiszem, hogy a beruházási alapoknak kellene a vidékfejlesztést támogatnia a szakállamokban. Szeretném megköszönni minden kollégának, akik hozzájárultak a jelentés összeállításához. Köszönöm szépen. Majd később nyilván gratulálunk, de most akkor szavazzunk. Egyes módosító mellette. Kérem, emeljék a kezüket ellene, elutasítva. F kompromisszum. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Vagy A kompromisszum, bocsánat. Megnyitom a szavazást. A e, kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as és 14-es módosító, Gosevska és Kuzmiuk oroktól, mellette. Köszönöm, elfogadtuk a 9-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A kompromisszumos módosítót elfogadtuk. 9-es módosító mellette, elfogadva. 10-es mellette, ellene, elutasítva. 15-ös mellette, elfogadva. 19 mellette ellene elutasítva. 20-as mellette elfogadva. 21 mellette elfogadva. 22 mellette elfogadva. 23 mellette elfogadva. A B kompromisszum, megnyitom az adást. Le, lezárom. Elfogadtuk. 36-os módosító mellette, ellene, elutasítva. 37 mellette, ellene, elutasítva. 38 mellette, elfogadva. 39 mellette ellene elutasítva. Negyvenkettes mellette nem, először bocsánat, a 40, 40-ről szavazunk, ki szavaz mellette, elfogadtuk. Nos, akkor 42-es, mellette, ellene, ellenőrizzük. 42-es, megnyitom a szavazást. Tehát a 42-es, lezárom a szavazást. elfogadtuk. 41 mellette elfogadtuk. C kompromisszum mellette, megnyitom a szavazást. A 41-est ellenőrizni szeretnék? Jó, akkor megnyitom a szavazást a 41-esről. Lezárom. elfogadtuk. C kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 43-as mellette ellene elutasítva. 45 mellette ellene ellenőrizzük. Tehát a 45-ösre megnyitom a szavazást. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. D. Kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 57 mellette. 58 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Tehát 58-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. 59 mellette elfogadtuk. 60 mellette elfogadtuk. 61 mellette ellene elutasítva. 63 mellette elfogadva. A 64-esről szavazunk, mellette ellene elutasítva. 65, mellette elfogadva. A 66-osról egyelőre nem szavazunk. 67 mellette ellene elutasítva. 68. mellette, ellene, elutasítva. 70 mellette, elfogadva. 71 mellette, ellene, elfogadva. Ellenőrizzük. Dess úr, a, jó, hát hogyha az EPP igennel szavaz, akkor az, már az eredmény adott. Megindítom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 72 mellette, 63 mellette ellene elutasítva. 74 mellette ellene elutasítva. E kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most jön a 88-as mellette, ellene, ellenőrző. 88-as. Mert De úr nem emelte fel a kezét. Jó, a 88-asról e, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 92 e, mellette ellen elfogadtuk. 93 mellette elfogadtuk. 97 a 101-essel együtt. Mellette, ellene, elutasítva. 98 mellette, ellene, elutasítva. A, ellenőrizni akarják? Jó, rendben. Egnyú úr kérésére ellenőrizzük. Nem érdekes, megnyitjuk a szavazást. Lezárom. elutasítottuk. 99 kiszavaz mellette, ellene, elutasítva. Százas mellette, ellene, elutasítva. G kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Jön a 24-es, mellette ellene elutasítva. 112 mellette ellene elutasítva. 109 mellette elfogadva. 110 mellette ellene elfogadtuk. 111 mellette ellene elfogadtuk. Most akkor a véleménytervezetről, az egészről szavazunk a módosítókkal együtt, megnyitom a szavazást, tehát az egész szövegről szavazunk. Köszönöm. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nos, gratulálunk a jelentéstevőnek. Dancsila asszonynak. Gratulálunk. Szeretne még hozzászólni? Parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm minden kollégának a szavazást, és amivel hozzájárultak a munkához. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig a napirend következő pontja következik. A 13-as pont, amelyet eredetileg belevettünk a napirendben, a felelősség teljes lótartásról és gondozásról, azt egy későbbi dátumra fogjuk eltolni. Most akkor a 13A pont jön, a DG Santé, tehát a Santé az egészségügyi fő bizottságnak képviselőjének az előadásáról, az afrikai sertéspestisről. Ez egy nagyon érdekes téma, és ezen kívül jelentős is, amely a közvélemény számára jelentős. Ezért foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és kértük meg a bizottságot, hogy többen, jobban tájékoztasson bennünket erről a témáról. Ez a téma a környezetvédelmi szakbizottságot is érdekli, mint ahogy önök is tudják, de számunkra is fontos, mert az emberek egészségével közvetlen kapcsolatban van ez a téma. Most átadom a szót a bizottság képviselőjének, de még nem érkezett meg, most hallom. Nyilván azt gondolta, hogy ha hosszabb ideig tart a szavazást. Tehát akkor áttérünk az afrikai sertéspestisre. Ez szintén egy fontos téma, és szintén az egészségügyi főbizottság képviselőjéről kell, től kell hallanunk. Ő megérkezett már? Nem? akkor a koordinátorok ülésének által kiadott ajánlások jóváhagyása következik. Elektronikusan módok és papír alapon is megkapták ezeket az ajánlásokat. Nem volt semmilyen megjegyzés, tehát akkor elfogadottnak nyilvánítom. Tehát akkor vagy elkezdhetjük a vitát. Azokról a kérdésekről, amelyeket a bizottsággal szerettük volna megbeszélni. Na hát akkor egy kis szünetet tartunk, körülbelül 10 percet, és akkor azután elkezdhetjük a munkát. Hogyha nincsen más javaslat, akkor hát elnézést, biztosan az én e, hibám, mert túl gyors volt a szavazás. Tarabella úr, mindig meglep engem. Nagyon szépen köszönöm. E, sosem fogom ezt elfelejteni. Nos, akkor 10 percre felfüggesztjük a, az ülést, mert nincs itt a bizottságnak a képviselője, mint ahogy mondtam, az én hibám, mert túl gyorsan zavartam le a szavazást. Tehát nem a főigazgatóságnak a hibája, hanem az enyém. Jó, 10 perc szünet.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 Nos, folytatjuk a munkánkat. Most ahhoz a napi rendi ponthoz értünk, amelynek tárgya az endokrin diszruptorok. Addis és Szente itt, igazgató itt van a körünkben, és további halogatás nélkül meg is adjuk neki a szót, hogy ossza meg velünk az információkat ezen problémával kapcsolatban, amely különleges érdeklődésünkre tart számot. Tessék, asszonyom, öni a szó. Yeah, good morning everybody and... Szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak ennek a jelentős témának a megtárgyalása az endokrin disruptoroknak a problémája. A bizottság megígérte, hogy 2016 nyara előtt bemutatja a tudományos kritériumokat ezekre a erre a témára. Két jogszabály van ezzel kapcsolatban Eh, az egyik a termékekkel kapcsolatban. Eh, eh, a június 15-én a bizottság elfogadott egy közleményt ezzel kapcsolatban. Ezt megelőzte egy átfogó hatástanulmányos, és ugyanakkor két aktust is, aktus tervezetet is bevezetett eh, ezzel a témával kapcsolatban. Tehát van egy delegált aktus, eh, a, és egy bizottsági eh, rendelet a növényvédelmi szabályokkal kapcsolatban. Ezt a megfelelő eljárással fogjuk ellenvezetni. Ezt mind nyilvánosokra hoztuk a bizottság internetes oldalán, és maximum átláthatóságot akartunk ezzel biztosítani. Fontos megegyezni, hogy a kritériumok ugyanazok a, a biocid és a növény védőszervekkel kapcsolatban, ugyanis mind az emberi és a környezetvédelmi egészséget magas szinten szerettünk volna biztosítani. Tehát az a cél, hogy magas szintű védelmet biztosítsunk mind az emberi egészséggel kapcsolatban, mind a növény a környezetvédelemmel kapcsolatban. Nos, ezek a tudományos kritériumtervezeteket hogyan állítottuk össze. Először is három elemen alapulnak. Ezek a WHO-nak az endokrin disruptor vagy rendszerkárosító anyag meghatározásával kapcsolatosak. Negatív hatás az, az egyik első elem, amely az endokrin rendszer károsító anyaghoz való kitettség után következik. Itt okozati kapcsolatot tudunk megállapítani. Mint ahogy mondtam, ezek nagyon jól meghatározott eleményei a WHO definíciókon alapulnak. Ezen kívül azokkal az elvekkel is foglalkoztunk, amelyek az azonosítás segítik. Például minden tudományos adatot be kell vizsgálni, az állatvizsgálati anyagokat is, adatokat is, és ezek az adatok az emberek számára is relevánsak, ha csak másképp nem bizonyították. És e, ezeket a bizonyíték súlya megközelítéssel kell vizsgálni a kritériumok nyilvánosságra hozzáadás hatása után voltak olyan állítások, hogy a kritériumok, kritériumok csak ismert hatásokkal az emberekben hatásokat vizsgálnak, de ezt a, ez nem megalapozott kritika. Ezen kívül a bizottság az, adat, az a növényvédelmi szerek mellékletében való egyik pontot módosítani szeretné, és ezt a rendeletben megfogalmazott hatáskor alapján tesszük. Ez pedig egy derogációra vonatkozik, amelyek ennek a jogszabálynak a keretében ott vannak, tehát, hogyha egyszer egy anyagot endokrin rendszert károsító anyagnak állapítanak meg, akkor ez erre vonatkozik. Tehát ez a kitettséggel kapcsolatos, és a kitettséggel kapcsolatos, elhanyagolható kockázattal kapcsolatosak. Ezek fontosak, mert a kockázati elemeknek a megállapotása az a alaposabb tudományos ismeretekre épül, és harmonizálja a rendelkezéseket mindkét jogszabályban. Ugyanis ez a fogalom, amelyet a növényvédőszerekkel kapcsolatban bevezettünk, a növényvédőszerekkel kapcsolatban, az a biocid termékek jogszabályban már benne van. Tehát ez harmonizálja a két jogszabályt. A biocid jogszabály az fiatalabb, mint a növényvédelmi termékek jogszabálya, és ez azt is tükrözi, hogy a, abban az időben a tudományos ismeretek milyen szinten voltak. Tehát a bizottság meggyőződése, hogy a kritériumok azok tudományosabb alapokra épülnek, és most jobban megfelelnek a céloknak. Vannak közbenső kritériumok is az endokrin rendszert károsító anyagoknak az azonosítására, és ezek a kritériumok néha hamis pozitív ö, ö, eredményt hoznak, vagy pedig nem azonosítják az endokrin rendszert károsító anyagokat. Tehát ezek a közbenső kritériumok most nem felelnek meg a célba, célnak, és ezért a bizottság ö, azt javasolja, hogy olyan kritériumok legyenek, amelyek tisztában azonosítják ezeket az anyagokat. a hatástanulmányban is foglalkoztunk a közbenső kritériumokkal, és a közvéleménykutatás során nem támogatták ezeket a tagállamok vagy a, az érdekelt felek. Épp ezért nem érdemes ezeket a közbenső kritériumokat megtartani. A bizottságnak meggyőződése, hogy meg kell változtatni a kritériumokat, és új kritériumokat kell minél hamarabb alkalmazni. Ezen kívül e, ez egyik oka annak, hogy nem e, jelölünk ki alkalmazásukra egy átmeneti időszakot. E, hogy kifejezettebben beszéljünk az opciókról, a, fontos megegyezni, hogy a bizottság nem akar bevezetni olyan fogalmat, amely kategóriákat használnia, olyan anyagokra, amelyek lehetségesen endokrinrendszer károsító anyagok, vagy gyanított endokrinrendszert károsító anyagok. Tehát nem lesznek szabályozási következményei az ilyen diszraptoroknak ami fontos, az az, hogy font, pontosan meghatározzuk az endokrin rendszert károsító anyagokat, és azt, hogy ezeknek milyen szabályozási következményei vannak. A bizottság nem javasolt a tudományos kritériumok között a hatékonyságnak a fogalmát, ugyanis a bizottság úgy döntött, hogy az endokrin rendszert károsító anyagok veszélyességének a meghatározását és ezt több tanul, tudomány 2016 április, tudományos szakember is 2016 áprilisában támogatta. Tehát tudományos szempontból a hatékonyság fogalmát nem vettük bele. Nos, ezt a két jogszabálytervezetet mint ahogy mondtam, az egyik egy delegált aktus, a másik pedig egy állásfoglalás. Az elsőt illetően a tagállamokkal való, tagállamok szakemberével való megbeszélés után elfogadja a tanács, a, a bizottság, és aztán a tanács és a parlament vizsgálja. A növényvédőszereket illetően a különböző szakbizottságokban fogják megszavazni, és utána a parlament és a tanács felülvizsgálja ezeket. Mint ahogy mondtam, a WTO-nak is jeleztük ezeket a jogszabályokat, és az Európai Bizottság visszajelzési mechanizmusában is megvizsgálják ezeket. A döntéshozó folyamatot is elindítottuk, és júniusban a különböző fórumokon, az illetékes fórumokon megvitatták ezeket, és legutóbb szeptember 23-án. Megkértük a delegációkat, hogy írásos megjegyzéseiket küldjék el, amelyeket majd elemezzünk, és az év vége előtt a tagállamok delegációival is megvitatjuk ezeket. Ennek a célja az, Eh, hogy a felülvizsgált eh, eh, szöveggel foglalkozzunk, amelyet benyújtottak. Mint ahogy mondtam korábban, nagy jelentőséget tudos, tudunk be a tudományos kritériumoknak, mivel a közbenső kritériumok nem felelnek meg a célnak, épp ezért, ahogy lehetséges, szeretnénk a kritériumokkal kapcsolatban előrelépni már elindultott, elindítottuk az első lépéseket a tudományos iránymutató dokumentummal kapcsolatban, hogy hogyan kell a kritériumokat bevezetni, alkalmazni, aztán az Európai Vegyi Bizottság és a biztonsági ügynökséget is bevonjuk ebbe a munkába azért, hogy tudományosan eh, alkalmazzák ezeket a kritériumokat az endokrin rendszert károsító és a biocid szerekkel kapcsolatban. Mint ahogy mondtam, számítunk a parlament eh, támogatására, hogy az új kritériumok késedelem nélkül életbe léphessenek. Tehát a lehető legjobb eh, tudományos eredmények alapján jóvá hagyhatjuk ezeket a termékeket nyilvánvalóan az emberi eh, egészség legmagasabb szintű védelme a legfontosabb szempont. Meggyőződésünk, hogy ezek a kritériumok a lehető eh, legjobb rendelkezésre álló tudományos eredményekre alapoznak, és úgy tudjuk, hogy ez először történik meg az egész világon, hogy az endokrin eh, rendszert károsító anyagok kritériumok első módon így történik meghatározása, tehát a tudományos eredményekre alapozva. Véleményünk szerint kár lenne, hogyha tovább késlekednénk ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Akkor most Elsőként a úr jelentkezett. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Úgy tűnik, hogy nem a kritériumok tartalmával van kapcsolatban van ö, probléma, hanem az Európai Bizottság és az Európai Parlament közötti harcnak a része hiszen azt mondják, hogy az Európai Bizottság túllépi a hatáskörét. Szerintem ez az egyetlen vita köztünk. Megkérdezném az Európai Bizottságot, hogy mit tesz a tanács, ők is jogi tanácssal állnak elő ezzel a témával kapcsolatban. Ugyanolyan eredményre jutottak, mint a parlamentnek a jogi szolgálata és talán egy hivatalos megjelent feljegyzésben megmagyarázzák, hogy miért nem történt ez meg eddig. Tudom, hogy mind az ipar és a civil szervezeteknek erős kétségei vannak ezzel az ajánlással kapcsolatban, de akkor hogyan lehet előrelépni? hogyha visszautasítják az önök javaslatást, akkor maradnak a közbenső kritériumok? Azoknak milyen hatása lesz akkor? Talán még rosszabb forgatókönyvet jelent, mint az önök kritériumai. Talán világosabbá kellene tenni, hogy miről is szól ez a javaslat. Müller asszony, igen, folytatnám itt a rövid, rövid megjegyzésekkel. Természetesen tudjuk, hogy milyen nehéz az endokrin diszruptorok fogalom meghatározását megalkotni. Van két jogi aktus, amelyek természetesen a mezőgazdaságot is érintik, és mezőgazdasági szemszögből el kell, hogy mondjam, hogy a biztonságosan használható termékek használatát továbbra is lehetővé kell tenni, és kivételekre vonatkozó szabályozásra is szükség van. Azonban szkeptikus vagyok, hogyha van egy kockázatértékelés, és már a definíciót jól megfogalmazzuk, akkor szerintem a definícióból semmi nem megy veszendőbe. És nem csupán ezt a két jogi aktust kell megvizsgálnunk, hanem más egyebeket is, amelyeket szintén érint ez. A játékszerek biztonsága, a kozmetikumok, a vízkeret irányelv, ezek különböző jogi aktusok, amelyeket szintén érint ez a téma, és a definíció mindenre érvényes kell, hogy legyen. Tehát számomra az a kérdés, hogy a kockázatértékelést hogyan hajtjuk végre, hol, és a jellegi definíciók révén a mezőgazdaságban sok növényvédőszert elveszítenénk. Ez tehát az a kérdés, ami a mezőgazdaság szemére nagyon fontos, hogyha fenntartható módon integrált mezőgazdaságot akarunk folytatni, és a növényvédőszereket is használni akarjuk, ha ezek valóban szükségesek itt mindig a keverési ö, aránya lényeges. Nagyon sok nyitott kérdés van még, remélem, hogy jól előre haladunk majd, és nagyon fontos, hogy a WHO kritériumait ö, vegyük alapul, mert ezek már adottak. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm, Agnyú úr következik. Thank you, Chairman. Well, here, of course, we've got... Köszönöm, elnök úr most akkor lényeges növényvédőszerekről van szó. Mi egy endokrin rendszert károsító anyag? És kérdés nyilván, hogy van-e olyan szója alapú élelmiszer, amely ilyen hatása lehet, hiszen eszünk tojás, szóját és természetes ösztrogéneket, amelyek a sörben, a kelbimbóban, ami ugye angolul Brussels, Browns, brüsszeli bimbó, és a nehézség az az, hogy nehéz megalapítani, hogy melyik az endokrin rendszert, károsító rendszer, ö, vegyi anyag igazán ö, káros. Az endokrin ö, diszruptorok nem okoznak sem férfiaknál tevékenységet, sem mellrákot, azonban az emberek nagyon könnyen rácuppannak erre, és attól kezdve folyton ettől félnek. Az EU bűnös, hogy, hogy egy mi az ma ellen hoznak törvényt, elnézést a tolmácsoktól, mondja a felszólaló, hogy ilyen csőbe húzta őket. De igazándiból nincsenek olyan tünetek, amelyekről beszélünk gyakorlatilag. Mit tudunk? Azt tudjuk, hogy a benzoparaben nevű tartósítószer valóban endokrin diszruptor, körülbelül olyan erős, mint amikor az embert egy kisgyerek megharapja. Viszont vannak olyan anyagok, amelyek sokkal erősebb hatásúak. Vannak olyan fogamzásgátlók például, amelyek, amelyek lórugásszerű hatása vannak az endokrin rendszerük működésére. Ennek ellenére beveszik természetesen előforduló termékek találhatóak biogazdasági termékekben is. És ami természetesen fordul elő, azt attól valahogy nem félünk annyira, mint amit szintetikusan állítunk elő. Tehát az az elővigyázatossági elv, amelyet vallunk, az, az mintha elhomályosodott volna, hiszen Eh, minden innováció ellen eh, felhasználjuk ezeket, ezt az elvet, miközben ezekre a termékekre szükségünk van. Szükség van olyan élelmiszerre, amit el tudunk fogyasztani. Martin, sajnálom, de nem lehet eh, biomódszerekkel etetni az egész világot, sajnálom. Köszönöm szépen, Hasszákamp úrnak adom meg a szót. Dank u wel, voorzitter. Um, ja, ik ben een beetje in verwarring, want afgelopen... Köszönöm, elnök úr. Ugye június óta nagyon sok kritika elhangzott az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatosan, amelynek célja az endokrin diszruptorok szabályozása volt. A kritériumok hiányosak voltak, a vegyipar örült ezeknek a kritériumoknak, ugyanakkor ez egy fekete nap volt a környezetvédők számára, akiknek fontos a természetvédelme. A bizottság három évet vesztegetett el, és az Európai Bíróság ítélete kellett ahhoz, hogy végre megszülessenek ezek a kritériumok. Már akkoriban elhangzottak kritikák, de ezek nem jelentek meg a mai előadásban. Remélem, hogy feljegyezték, tudomásul vették ezeket az észrevételeket. Ha ezek a javaslatok már nem a kockázaton, hanem a toxicitáson alapulnak majd, ez egy nagy előrelépést jelent. Azonban a WHO definícióját kell követnünk, ezzel nem szabad módosítani. A negatív hatások függetlenül az in vitro vagy in vivo kísérletek során tapasztalt hatásoktól. Nos, ez is egy nagy előre lépés lenne számunkra, ha ezeket vennék figyelembe. Ugyanakkor a bizottság a végrehajtási aktusokat delegálja, és ezáltal az alap jogszabályt meggyengíti. Ez Fontos dolog. Nehéz azonban a kérdést nyomon követni, hogyha nincs még meg a szövegünk. Kérdésem tehát, hogy mikor kapja majd meg az Európai Parlament a végleges javaslat szövegét az Európai Bizottság részéről, hiszen így könnyebb lenne erről vitáznunk. Poszel Desz. Desz képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a tájékoztatást is. érintettként, hogyha valaki súlyos rák megbetegedése van, akkor igen, csak erőteljesen érinti a téma, de mégis nagyon óvatos lennék statisztikákkal és a tudományos nyilatkozatokkal, amelyek gyakran egyoldalúak. Azon ahol a legnagyobbak az élet kilátások, mint például Svájc, ott egyben a rák arány is a leg magasabb, van 2012-es statisztika német nőkről. A 60 64 évesek között 400 rák eset volt, és aztán a magasabb korosztályban pedig 1100, tehát nyilván a magasabb életkorral növekszik a rák kockázata is. Ami elgondolkodtat, különösen a növényvédelemmel kapcsolatosan, hogy alig van olyan szakmai csoport, amely jobban ki lenne téve a szerek által okozott kockázatoknak, mint a gazdálkodók, ugyanakkor az ő kockázatuk alacsonyabb, mint az átlagé. Tehát a szerek porát is nagyon beszívhatják, akár az üzemekben is, vagy a, a gazdálkodók is, akik ezekkel dolgoznak, és mégis a rákockázatuk alacsonyabb, mint az átlag. Nagyon sok mindent be lehet tiltani, akár a műanyag palackokat, hiszen azok is bizonyos veszélyeket rejtegetnek, ugyanakkor tudományosan nagyon pontosan és felelősségteljesen kell fellépnünk. Nem lehet az összes növényvédőszert betiltani. Ez talán az éhénységet erősíteni a világban. Tehát nagyon alaposan meg kell vizsgálni, hogy mely szereket tiltunk be, és melyek lesznek továbbra is szükségesek, ahelyett, hogy egyfajta tarvágást hajtanánk végre. Azt hiszem, hogy ez egy elhibázott útirány lenne. Szendra úrnak adom meg a szót. Bueno, asszonynak. Nos, nekem úgy tűnik, hogy nagyon fontos ebben a vitában, én ugyanis mezőgazdasági termelő vagyok, és ugyanúgy az első az egészség. Tehát úgy gondolom, hogy a legfontosabb a mezőgazdasági termelők számára az, hogy az élelmiszereink, amelyeket minden nap az emberek, a bevőink asztalára teszünk, azok biztonságosak és egészségesek legyenek. Ebben az értelemben úgy tűnik nekem, hogy az elővigyázatossági elvet mindennek előtt szem előtt kell tartani, és mindig meg kell próbálnunk olyan Nos, úgy gondolom, hogy komolyan, komolynak kell lennünk, komolyan kell vennünk ezt az ügyet, és a bizonytalanságokat meg kell szüntetni. Ezek a termékek ugye sok bizonytalanságot keltenek az emberekben, de tisztán kellene látnunk, széles körű vitát kell folytatnunk, és a, a vegyipart is fel kell arra hívni, hogy ők is a biztonsági elvet tartsák szem előtt elsődlegesen. A kockázat eredmények, a vizsgálatok gyakran trükkösek, és trükkös meg vannak buherálva, és meg vannak hamisítva. Erre oda kell figyelni. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Úgy látszik, hogy más felszólaló igény nincs a képviselők részéről. Ezért megadnám a szót a bizottság képviselőjének, hogy reagálhasson ezekre a problémákra. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm a megjegyzéseket és kérdéseket a képviselők részéről. Ami a legelőször felvetett kérdést illeti, a javaslat legalitásával, jogszerűségével kapcsolatban szeretnék világosan fogalmazni. Az Európai Parlament jogi szolgálatának kérdése a derogáció legalitására vonatkozik arra, hogy a derogáció jellege, amikor ezt megváltoztatjuk, akkor az a kockázat vagy a veszély alapján nyugszik. Tehát a javaslat fennmaradó részének a legalitása nem kérdéses. Ezen kívül a bizottságnak nyilván van nézete ezzel kapcsolatban, és biztosíthatjuk önöket arról, hogy a bizottság nagyon alaposan áttekintette javaslatának jogszerűségét, és csak utána tett lépéseket. E, feltették a kérdést, hogy mit tesz a tanács, nem tudjuk még, mert még nem kezdődött meg a tanácsi e, vizsgálat e, hivatalos része az állandó bizottság bevonásával a tagállamok vizsgálják ezt az anyagot, és ott megvitatták a javaslat jogszerűségét. Azonban a bizottság több okból azt a véleményt vallja, hogy a jogszerűséghez nem férhet kétség. Ugye elsősorban arról beszélünk, hogy lényegi elemekről beszélünk, vagy nem. Én nem vagyok jogász, és nem is szeretném ezt túlságosan jogi nyelven elmagyarázni, de olyasmiről beszélünk, amit egy mellékletben szabályoztak, anélkül, hogy valamely cikk vagy preambulum bekezdés hivatkozna rá. Nos, ez jogilag arra utal, hogy ez nem egy lényeges elem, nem olyan elem, amelyet a bizottság ne kezelhetne saját hatáskörében. Konkrétan ez a függelék, amely tehát pontosan ennek a függeléknek a módosítására lenne szó, a tudományos és műszaki fejlődés fényében ebben a konkrét vonalkozásban csak, hiszen csak ez az, amit a tudományos fejlődés fényében módosítani lehet. Tehát rövidre fogva a bizottság nagyon alaposan áttekintette, megfontolta, hogy a javaslat jogszerűje különösen a derogációra vonatkozó módosító tekintetében. A bizottság megfelelő módot fog arra találni, hogy ezt az álláspontot átfogóban is ismertesse. Hallottam, hogy elhangzottak olyan megjegyzések, melyek szerint senki nem, senkinek nem tetszik a javaslat, és sokan kritizálják a, sokan kritizálják a javaslatot. Nos, úgy gondolom, hogy óvatosan kellene ezt a végkövetkeztetést levonni hiszen lényeges kritika nem hangzott el a javaslattal kapcsolatban, sem azzal kapcsolatban, hogy a WHO definícióra kellene alapozni az anyagot. Tehát nincs ugyan százszerékos megállapodás, de nagyon széles e, e, egyetértés van. A nem kormányzati szervek és a mezőgazdasági ágazat részvevőinek a véleménye a kapcsolatban, hogy opciókat, kategóriákat kellett volna esetleg javasolnunk, vagy hogy be kellett volna, volna ebbe vonni a vonatkozó vegyi anyagok potenciáját, tehát hatóerejét. Nos, ezek a felvetések nem kérdőjelezik meg alapvetően a javaslat egészét, annak egyes vonatkozásait illetik. Ezen kívül voltak aggályok azzal kapcsolatban, hogy ezek a kritériumok lényeges veszteségeket okoznának a termékek szempontjából. Természetesen nagyon szorgalmasan átvizsgáltuk ezt az összefüggést a hatástanulmányunkban, elvégezték a megfelelő szűrést, hogy lássuk, hogy milyen termék tartományra, milyen hatóanyag tartományra hatnak ki ez a javaslat a WHO, javaslat, a WHO definíciók alapján, és ugye a screening, a, a, a szűrés, az átvilágítás nem egy ö, teljes értékű tudományos ö, kutatás, Nyilván időszempontokból erre egyelőre nem volt lehetőség, de egy külső ö, ö, szerződött partner ö, vizsgálata szerint egy 600 aktív hatóanyagról van szó, ezek közül 26-ot jelölt meg úgy a szakértő, mint aki mint amely az új aktív hatóanyag meghatározásnak megfelel. Tehát kellő átláthatósággal folyik ez az eljárás, a weboldalunkat meg lehet nézni, tehát mi is megvizsgáltuk a saját ö, hatástanulmányokban, hogy mit jelentene ez a mezőgazdaság számára, és arra következtetésre jutottunk, hogy igen, kétségtelenül kihalt a mezőgazdaságra, ugyanakkor ö, olyan anyagokról beszélünk, amelyek az endokrin eh, eh, rendszert károsítják, megzavarják, és nyilván az egészségvédelem olyasmi, amit eh, bizonyos értelemben prioritással kell kezelni. Volt egy felszólaló, aki arra hivatkozott, hogy vannak természetesen előforduló endokrin diszruptorok, és ez teljesen igaz. E, ezt is megvizsgáltuk a hatástanulmányban. Vannak természetesen előforduló anyagok növényekben és egyéb helyeken, amelyeknek van endokrin rendszert zavaró tulajdonsága. Természetesen ez a jogi javaslat, illetve ezek a tudományos kritériumok, e, ezzel nincsenek semmilyen módon összefüggésben természetesen. Másrészt eh, vissza kellene arra lépnem, hogy mi a definíciónak a, magja, a lényege. Először is eh, eh, demonstrálni kell, hogy hátrányos vagy kedvezőtlen hatása van a szervezetre az anyagnak. Hogyha ilyen nincs, akkor, akkor nem foglalkozunk az anyaggal. Korábban önök is ismerték, hogy voltak olyan anyagok, amelyeknek nagyon erős endokrin diszruptív hatása volt, például a DDT-re, hogy emlékeztessek, nyilvánvalóan ott egyértelműen látható a negatív hatás, a káros hatás. Ugye egyértelmű volt például a DDT hatása az a tengeri madarak tojáshéj vékonyadási problémái kapcsán. Tehát ez az egyik központi eleme definíciónak, hogyha nem lehet demonstrálni, hogy hat, káros hatásai vannak az anyagnak, és hogy eh, ezen hatás és az endokrin eh, hatásmód, eh, tehát nem igazolják, hogy ez a hatás endokrin rendszeren keresztül valósul meg, akkor az anyag nem lesz, nem esik a definíció hatáskörébe. De ha vannak ilyen anyagok, akkor természetesen azokkal kapcsolatban fel kell lépnünk. A második lépés, miután eldöntöttük, hogy van vagy nincs káros hatás, utána meg kell néznünk, átgondoljuk, hogy van-e olyan ö, körülmény, amely miatt ö, a, ö, elhanyagolhatónak tekinthető ö, az az esély, hogy bármilyen élő ö, szervezet vagy ember ö, ö, kitettsége előforduljon. Ö, és hogyha van ilyen, akkor természetesen lépni kell. Felmértük, hogy milyen mennyiségű ilyen termékről lehet szó, és valóban az elővigyázatossági elv az, ami a jogalkotásunkat eh, alátámasztja, de eh, ez eh, nyugszik annak a keret jogalkotásnak a gyökerénél is, amely alapján mi tevékenykedünk. Nos, hogy miért használtunk delegált aktust? Ez már lezárult ez a kérdés, amikor ugye az alapvető joganyagot elfogadták, akkor meghatározásra került, hogy milyen területeken lehet ezt az eljárást használni. Június 15-én javaslatot tett a bizottság, amelyet nyilvánosságra hoztunk a, a parlamenttel is közöltünk, e, része annak a csomagnak, amelyet e, a hatástanulmánya együtt e, mindenki elolvashat, a közleményel együtt, tehát meg lehet vizsgálni. Az utolsó felvetés, amiről beszélni szeretnék, az az, hogy hogyan hat ki ez a más közösségi joganyagokra. Nos, valóban az endokrin anyagok mellett más problémák is vannak a biocid termékek kontextusában. És nyilván az Európai Bizottságnak jogi kötelezettségei is vannak, például a kozmetikumokra vonatkozó rendelet, ugye REACH E, vegyi anyagokra vonatkozó rendelet tekintetében. Tehát idővel egy horizontálisabb megközelítésre lesz szükség különböző jelen pillanatban szabályozás alá eső termékek tekintetében, és ezt meg is fogjuk tenni. Azonban a rendszer a jelenlegi ö, e, ö, e, struktúrában ö, azt kívánta meg, hogy a bizottság először a biocid termékekkel és növényvédelmi termékekkel foglalkozzon, és ezzel is kezdtük el a munkát. Aztán majd folytatjuk más területeken. Szeretném hangsúlyozni, hogy eléggé széles körül megalapít az egyetértés abban, hogy a WHO definíciói hasznosak. Azzal nem értek egyet, hogy ezt nagyon sokan kritizálnak önmagában. Másrészt szeretném hang, ö, aláhúzni, Eh, hogyha valaki szeretne mélyebbre ásni a hatástanulmányban, akkor a mostani eh, ideiglenes kritériumok nem alkalmasak a célok elérésére, hiszen vannak eh, hamis pozitívok, amit, hamis pozitív találatok, ami azt jelenti, hogy sok termék nem kerül polcokra, de helytelenül, miközben nem minden endokrin disruptív hatóanyag akad fenn a rostán, úgyhogy ezen mindenképpen javítani kell. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Tisztelt kollégák! Most következik a kérdések második fordulója, és elsőként Ennyú úr kap szót. Okay. Pan poseł Agnyú, bardzo proszę. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy már második alkalom van, hogy ezt megtárgyaltuk. A bizottság említette ezt a témát, ami azért érdekes, mert először, amikor ezt kivonták, akkor nagyon sok afrikai gyerek megbetegedett. Tehát itt érdekes kapcsolat van a, a vadállatok élete és az emberi élet között. De ugyanakkor másik probléma is van, mert a női orális gátló, gátló, az, a, hogyha a vízbe kerül, akkor a, a halaknak a feminizálását, nőiessé vállalását okozza hogyha a DDT-t betiltják, akkor a női orális fogamzásgátlót is be kell tiltani, és hát akkor nem tudom, hogy a társadalom hogy birkózik meg ezzel a problémával. Köszönöm szépen, az asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarok Egnyi úr megjegyzésére reagálni, de van egy kérdésem. az időzítést illetően, tehát hogy mikor lesz majd rendelkezésünkre a szöveg. Köszönöm szépen. Nem látok több kérdést. Akkor a bizottság képviselőjének visszaadom a szót. Köszönöm szépen. A végén kezdeném. A bizottság által elfogadott szöveg rendelkezésre áll, mint mondtam, a jelenlegi eljárás keretében a tagállamok szakértőval beszélünk a biocid terményekről és a termékekről és a növényvédőszerekről. Mint mondtam, megjegyzéseket kap, megkaptuk a megjegyzéseket, és most foglalkozunk a felülvizsgált szöveggel, amiben szeretnénk nagyobb világosságot bevinni, szeretnénk kiirtani a kétértelműségeket, anélkül, hogy módosítanánk a, az alapvető megközelítést a javaslatban. Csak szeretnék rámutatni arra, hogy a szakértői, a parlamenti szakértők is részt vesznek a delegált aktusokkal kapcsolatos megbeszéléseken, tehát első kézből kapnak tájékoztatást a vita jellegéről. Az időzítést illetően még szeretnénk még egy találkozót szervezni a felülvizsgált, a módosított szövegen, de nem tudom, hogy idén meg tudjuk-e szavazni ezt a szöveget, ez mind attól függ, hogy a többi szereplő hogyan reagál. A bizottság reméli, hogy a jövő év elején foglalkozhatunk a végrehajtási aktussal, és ezzel párhuzamosan remélhetőleg a szavazást is megtarthatjuk. Két megjegyzésem lenne a DDT-vel kapcsolatban az anyagot már régen betiltották, mert nyilvánvalóan káros hatása van. Érdekes, amit hallottunk, mert hogyha a, a biocid termékekkel kapcsolatos jogszabályt figyelembe vesszük, és a növényvédelmi szerek jogszabályát. Mind a kettőben vannak olyan záradékok, amelyben az áll, hogyha életet veszélyeztető, vagy növényt életet veszélyeztető körülmények merülnek fel, akkor el lehet térni ettől a jogszabálytól. Említette a fogamzásgátlókat is. Általános gyógyszereszéti eh, termékeknek a környezetbe kerüléséről eh, sokat beszélünk a víz keret irányelvvel kapcsolatban, hogyha ezek bekerülnek a, a környezetbe eh, tehát ezek rajta vannak a különböző prioritási listákon. És ezt a hatást, tehát vizsgálják a gyógyszerek esetében is a környezetre gyakorolt hatásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nincs más hozzászóló, nincs több kérdés. Következésképpen lezárjuk ezt a napirendi pontot. Köszönöm az információkat, amelyeket ön eljutatott hozzánk, és most eltérünk a következő napi rendi pontra. A bizottság képviselője fog beszámolót tartani az afrikai sertéspestis tárgyában. Ahogyan tudják, ez egy különösen veszélyes betegség, jelenleg nincsen oltóanyag a betegség ellen, az emberre nem hat ki, és más állatfajokra sem terjed át. Ez csupán a sertéseket érinti. Exotikus betegségnek tekintették korábban. És most már Európában is felbukkantak esetek. járvány van jelenleg, amely Lengyelországot és a balti államokat érinti mindenek előtt. Olyan betegség ez, amely a vadállatokról terjed át, keletről érkezett azt hiszem pontosabb és napra készebb információkat nyerhetünk majd az Európai Bizottság képviselőjétől. Tessék önni a szó. Várjuk tehát az Európai Bizottság beszámolóját, amint készen áll, elkezdheti. Thank you very much for... Nagyon szépen köszönöm, hogy a bizottságnak lehetőséget adtak, hogy beszámoljon arról, hogy milyen politikákat alkalmazunk eh, ezen egzotikus betegség megfékezésére. Eh, igyekszem minél tanulságosabb vizuális anyagot előadni önöknek. Az Európai Unióban is, eh, a korábban is előfordult az ez a betegség és tudjuk, hogy megközelítésünk meglehetősen hatékony, amikor ezeket a betegségeket korlátozni akarjuk. mostanában újabb fejlemények vannak elő. Ugye a betegség, a térkép, térkép mindent elmond nagyjából. Ez a betegség kizárólag sertésfélékre vonatkozik, másokra, emberekre nem veszélyes és a betegség Afrikából elterjedt a kaukázusi európai térségbe. 2007-ben tört, került erre sor egy szennyezett anyagokat szállító hajónak köszönhetően Grúziában fordult elő először. A kék pöttyök jelzik, hogy hány sertés telepen fordult elő a betegség és onnan elkezdett éjszakra terjedni. 2011-ben már jó alaposan elterjedt az orosz szövetségben, és 2012-ben kicsit csökkent a előfordulás, majd 13-ban átlépett Fehér Oroszországba, majd ez itt a 2014-es térkép, és megjelent az Európai Unióban is. Ez tulajdonképpen a járvány tervedésének a képe. Pontosabban ez a kép azt mutatja, hogy hogyan terjedt volna a betegség, hogyha ugyanazt az eljárás használtuk volna, mint amit az oroszok használtak. 2013-as orosz előadásból származik ez a díja, de még egyszer mondom, nálunk nem terjedt ilyen mértékben, mert más eszközöket használtunk. Nos, 2014-ben lépett be az Európai Unióba a betegség, és mindig az Orosz Államszövetség Fehér Oroszország határain fordult elő, a sárga pöttyök vadisznó állományban, a zöld pöttyök pedig házisertés állományban fordultak elő. itt látható az a terület, amelyet érint a betegség egyre még mindig kicsi. 2016-ban ez a legfrissebb betegség térkép és nem terjed túlságosan sokat, ahogy lehet látni. Több a pöty, mert jobban odafigyelünk az, a, a betegség felismerésére. Sert, házi sertésben is előfordul a betegség ilyen pillanatban. Ha megnézzük a nagy képet, akkor látjuk, hogy viszonylag kis területen fordul elő ez a betegség eh, ahhoz képest, ahogy 2007-től 2016-ig ez a betegség más országokban előfordult. Az elmúlt két évben 2015-16 eh, a két térkép, amit mutatok fölváltva, itt látható, hogy a betegség tovább terjedt Oroszország és Ukrajna területén, miközben a piros és a zöld pöttyek, amelyek vaddisznó és sertés, házi sertés állományban fordulnak elő, az Európai Unión belül nagyjából ugyanabban a térségben maradtak. Itt egy új térkép, amely azt mutatja, hogy milyen jelenlegi helyzet az afrikai sertéspest is tekintetében a régióban. Ami különösen aggasztó számunkra az az, amit az Orosz Szövetségtől északi területeken látunk, ahol van egy e, maroknyi új betegség, megbetegedés, ami azt jelenti, hogy ott aktív vírusok vannak, illetve a Moldova melletti ukrán területeken is látunk új megbetegedéseket, amely komoly és aggasztó helyzet, mert Moldovát Moldaviát nem régiben, tehát Moldaviában elég aggasztó a betegség megjelenése, mert ez az ország nem túlságosan képes a betegséget kontrollálni. A balti államokban nagyjából hozzáadjuk szokva betegséghez, Hollandiában is ugyan akkor a déli irányból nagyobb a kockázat Moldávián keresztül. Nos, néhány szóban beszélnék arról, hogy milyen eszközöket használnak az Európai Unióban. Vannak bizonyos alapvető eszközök, amelyeket gyorsan felsorolnék. Nyilván, ha lenne időnk, akkor részesebben eh, bele tudnánk ebben menni. Először is teljes mértékben eh, harmonizált az állategészségügyi eh, rendszer Európai Unió szerte, elsősorban az állatbetegségek területén ez nagyon fontos ebben az esetben. Az irányelvek meghatározzák, hogy hogy kell a betegséget kezelni. Két fő eleme ennek a tagállamnak van szükséghelyzeti terve, kell, hogy legyen szükséghelyzeti terve, amelyet gyorsan és eredményesen meg tud valósítani a betegség megfékezésére. A második jelentős eszköz pedig a regionalizálás, azaz ez olyasmi, amiről majd később részletesen beszélek. A regionalizás elve az, hogy a régiót két részre osztjuk, van a területnek egy fertőzött része, amit feltételezzük, hogy fertőzött, és van egy olyan része a területnek, ahol még nem láttunk elhullást. Például Lengyelország egyetemen két része van osztva, egy kis része nem mentes a betegségtől, meg van fertőzve, korlátozott, azonban az ország döntő többsége még mindig mentes a betegségtől, tehát nem az elhullástól, hanem a betegségtől. Vannak referenciatér laboratóriumaink, amelyek ismerik a diagnosztikai eljárásokat, eszközöket és rendszereket. Európai Uniós forrásokból társfinanszírozzuk ezeket a programokat, EU-s szinten eh, saját magunkat vizsgáljuk, eh, auditáljuk annak ellenőrzésére, hogy ténylegesen ellen, eh, használjuk ezeket az eszközöket a jogi előírásoknak megfelelően, és van egy Európai Uniós szintű állategészségügyi csoport, amely bármikor készen áll arra, hogy a kockázatoknak kitett országokba látogasson, és az Európa, nyilván elsősorban az Európai Unió területén, de nem EU-s országokba is akár. Ezen kívül van a további eszközeink is, képzés, szemléletformálás elsősorban az egészségesebb élelmiszer eh, előadását célzó oktatási rendszerek keretében, és fontos, hogy felhasználható tudományos eszközöket is létrehozzunk. Ugye az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság eh, különösen eh, sok segítséget nyújtott abban, hogy nagyon célzott és megérthető, könnyen felfogható tudományos szakvéleményeket adott. Van együttműködésünk a határos országokkal, Ukrajnával például, egyéb országokkal kicsit kevésbé, de a FAO és az, és az Állategészségügyi Világszervezet is együttműködő partnerünk. Ezen kívül az Európai Unió folyamatosan kutatási projekteket visz végbe, amely új eszközöket állít elő a betegség ellenőrzésére, kontrollálására, megfékezésére, ki, ö, megszüntetésére, felszámolására. A törvények világosan megmondják, hogy mit kell tennünk. 3 és 10 kilométeres súlyú köröket határoznak meg. Sajnos ebben az esetben azonnal ki kell írtanunk sajnos a megbetegedett vagy kockázatnak kitett állományt, azonnal kell selejtezni ezt az állományt, hogyha ez nem elég a betegség kiírására pár hónapon belül, akkor belép a regionalizálás elve. Ez egy jó, általánosan elfogadott állat egészségügyi elv, meghatározzuk, hogy mi az a fertőzött terület, amelyel foglalkoznunk kell, és mi az a terület, amely tisztán tekinthető az adott országban, vagy az Európai Unió egészét tekintve. Ez a jelenlegi térképünk az Európai Uniós regionalizásról. A szürke területek, a halvány szürke területek mentesek a betegségtől. A piros, rózsaszín vagy kék eh, területek nem mentesek a betegségtől, ott más és más eh, intézkedéseket alkalmazunk. Ezek súlyossága a kockázat szinthez kötődik. A, a, red, a piros az nagyon rossz, a rózsaszín az eh, félúton van valahol, a kék az viszonylag biztonságos, de nem mentes a betegségtől. Tehát a piros az az, amikor a sertés állományban, házi sertés és vaddisznó állományban is előfordul. A rózsaszín az az, hogyha csak a vaddisznó közfordulő, a kék pedig olyan terület, amelyet problémásnak tekintünk, kockázat, kockázatos területnek tekintünk, és nem merjük jó lelkismerettel betegségtől mentesnek tekinteni. Ezt a térképet rendszeresen frissítjük, szükség szerint, attól függ, hogy milyen a járványtani eh, helyzete a betegségnek. Ez a pillanatnyi mai helyzet és látható, hogy csak Lengyelország kis része, eh, Litvánia nagy része, jelentős része, Lettország nagy része, és, egy, és eh, Észtország óriási része, hanem teljes része korlátozás elé, alá eh, esik, és sajnos nem mentes a betegségtől. Ugyanakkor időnként hátralépünk egyet, és megnézzük a térképet, és látjuk, hogy a regionalizált térkép alapján látható, hogy az egész Európai Uniót tekintve, annak csak egy viszonylag kis részét érinti a betegség, és nem az egészet. Különösen, ha ezt összehasonlítjuk azzal, hogy milyen tömegű sertés előállítás folyik az Európai Unióban, ez egy viszonylag kis területet jelent. És már tulajdonképpen három éve nem nagyon változik ez a térkép, úgyhogy önképpen sikeresek vagyunk és nyilván erőfeszítéseket teszünk, és próbálunk mindent megoldani ahhoz, hogy megtaláljuk a betegséget. Ezek a számok, amelyeket nehéz ránézésre értelmezni, itt a nagy számok az azt jelentik, hogy milyen nagy erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy megtaláljuk a betegséget. Több mint 100 ezer vaddisznót teszteltünk, és a vaddisznót nem különösebben könnyű megtalálni, lelőni és aztán tesztelni az afrikai sertéspest is tünetei szempontjából. Alapvetően az az elképzelés, hogy EU-s társfinanszírozással bizonyos intézkedéseket indítsunk el. A betegség folyamatos szemmel tartása ugye mintavételezési rendszereken alapul Eh, mondom még egyszer, hogy csak sertésfélékre vonatkozik ez a rendszer, és a betegség is csak azokat érinti, a vaddisznót és a házi sertés állományt. Berendezésekre van szükség, ezeket kifizetjük, szükség van a gazdálkodóink oktatására, mert Európának ez a része eh, rettentő messze volt Afrikától eredetileg, ugye, és soha nem eh, láttak még afrikai sertéspestist, emlékeznek az első térképünkre. Ez elég új betegség ebben a térségben, ezért oktatásokat kell végeznünk, és radikálisan le kell selejteznünk azt, azokat az állományokat, ahol a fertőzés felőti a fejét igyekszünk kockáztatni, igyekszünk csökkenteni azoknak az adatoknak a számát, amelyek a biológiai biztonsági szempontból leginkább ki vannak téve a kockázatnak, hogy megfertőződnek az elmúlt években. Ennek megfelelő programok indultak négy tagállamban van egy igazgatóságunk, amely az ellenzésekre és a belső vizsgálatokra, auditokra szakosodott, és ez vizsgálja, hogy mely területeken működünk jó, vagy nem annyira jó. A négy érintett tagállam igen, jól és hatékonyan tevékenykedik, ugye elég jól megelőzik a betegség terjedését, más országokba nem jutott el a betegség szemben azzal, amit az oroszok megjósoltak. Ugye az oroszok térképe azt mutatta, hogy Németországba fog eljutni a betegség tömegesen. Ez nem fordult elő egyáltalán. Mégpedig azért nem, mert nagyon komoly korlátozásokat alkalmazunk. Jól lehet, ez nyilván fájdalmas meg kell erősíteni a biológiai eh, eh, biztonságot ezekben a térségekben, és természetesen ehhez forrásokra is szükség van. Nemzetközi szinten együttműködünk eh, azzal a célral, hogy regionális megközelítéssel tudjuk kezelni ezeket a határokon átnyúló problémákat. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a szomszédainkat, együtt kell velük dolgoznunk. Ennek érdekében létrehoztunk egy ernyő szerkezetet saját kezdeményezésünkre, amelynek a keretein belül egyeztetünk, megállapodott ügyekben, dolgokban, és megpróbáljuk végrehajtani ezeket a programainkat. programainkat. Vannak szakértőink, akik helyi színre látogatnak, és rögtön saját szemükkel győződnek meg a helyzetről, ez nagyon sikeres, és azt kell mondanom, hogy az együttműködés a szomszédainkkal nagymértékben fejlődött az elmúlt években és hónapokban. Nyilván a szakértők fő és mellékajánlásokat tesznek, ezek egy része nyilván pénzbe kerül, más része viszont nehezen megvalósítható. Úgyhogy ebben a rendszerben meglehetősen jól tudjuk kezelni a betegséget. Vannak kritikus pontok természetesen, ezekkel tisztában is vagyunk olyan betegségre van szó, amely az állattenyésztés és a vadállatállomány találkozásánál üti fel a fejét. Nem véletlen, hogy tiltott a moslékkal való etetése a disznóknak, hiszen ez az élelmiszer konyhai hulladék az egyik hordozója a betegségnek. A másik kockázat, amit észrevettünk, azok a, az elhullott vaddisznó hullák minél hamarabb eltavatjuk az erdőből az elhullott állatokat, annál eh, gyorsabban ki tudjuk írtani a betegséget. A vaddisznó ugyanis eh, télen mindent megeszik, amit talál, megeszik eh, a, az elhullott állatok hulláját is, és ezzel a betegség tovább pörög, tovább terjed. Úgyhogy ebből nyilván látják, hogy elég bonyolult problémával kell szembenéznünk. Vannak persze további nehézségeink is a kereskedelmi színen, hiszen a szomszédaink emiatt súlyos korlátozásokat szabnak ki a sertéstermékek vonatkozásában. Oroszország nem tudta tudományosan támasztani, hogy miért korlátozza az, az európai termékek bevitelét Oroszországba. Úgy gondoljuk, hogy a termékeink betiltása az egész EU területéről nem volt jogos, és azért az EU panaszt tett az orosz embargó ellen a WTO keretein belül, és 2006 augusztusában megindult ez a folyamat, és, és még mindig folyik eh, a per, az orosz eh, államszövetség pedig eh, fellepezhet. Küzdünk egyrészt a betegség ellen, másrészt más területeken, például a kereskedelmi korlátozások területén is küzdünk. Nagyon sok mindent tudunk. Nagyon sok eszközünk van. Tudjuk, hogy a vaddisznó nem egy migráns állat fajta, a saját területéről nem mozdul ki azt is tudjuk, hogy nincs közvetlen összefüggés a vadisznok száma és a betegség eh, súlyossága között. Azt is tudjuk, hogy biológiai biztonság eh, az az, hogy a betegségnek eh, a farmokra való bejutását megelőzzük, ez óriási fontosságú. Fontos, hogy el tudjuk azt kerülni, hogy a betegség bejusson az állattelepekre, és hogyha a vadállományban van betegség előfordulás, azt máskor kell kezelnünk, mint hogyha a sertésállományban a háztat, a, a tenyésztett sertések állományában bukkan föl. Azt is tudjuk, hogy ez a vírus nem, ebben az esetben nem fordul elő az, hogy esetleg vannak olyan, lennének olyan egészséges sertések, amelyek hordozói a vírusnak, de nem betegszenek meg. Kegyetlen dolog, de hogyha egyszer egy disznó elkapta ezt a vírust, akkor el fog pusztulni, és ezzel korlátozza a vírusnak a terjedését nincs olyan, hogy egy állat hordozó lenne, terjeszteni a betegséget, de nem pusztulna el. Vannak opcióink, amelyek vagy megfelelnek, vagy nem, a körülményektől függően lehetnek radikálisak eh, ezek az intézkedések. Tehetünk arra erőfeszítési a környezetben az elhullott állatokat eltávolítjuk, például eh, ki lehet írtani a teljes vadisztállományt, de azt tudjuk, hogy ez nem működik. Vagy nagyon gyorsan el tudjuk vinni az erdőből az állati dögöket, na de hát mi számít nagyon gyorsnak? Eh, mekkora erőfeszítés kell ahhoz, hogy a hegyekben, a sűrű erdőben eh, a vadászokat döglött vadisznók keressék, és gyorsan kihozzák az erdőből. Úgy gondolom, hogy eh, itt hosszú távú intézkedésekre van szükség. De olyan módszereket használva, amelyek valóban megvalósíthatóak. Tudjuk, hogy törekedhetünk a vaddisznállomány méretnek csökkentésére, például, hogyha nem etetjük őket a szúróknál, és is vadállatokról van szó, természetes állapotok között a vadisznók téhen, időnként éhen halnak, ha hagyjuk, hogy az állatok éhen haljanak, és nem etetjük őket, akkor később lesz az állomány száma. És ez még fenntartható maradhat így, és természetesen azt is meg lehet tenni, hogy a vadászat során a nőstény állatokat lövik ki, nem szaporodnak, és ezért szépen lassan csökken a vadisznó állomány, ami ugyancsak segít a betegség korlátozásában. Ez is segíthet. Nos, a, nagyon sok ö, tudományos alapelvet megismertünk a partnereinkkel, keleti partnereinkkel, tudományos központokkal való egyeztetések során, és úgy döntöttünk, hogy hosszú távú vaddisznóállomány menedzsment programokra van szükség, szelektív, intenzív nőstény, tehát kocavadászatra van szükség, Eh, fontos, hogy ne legyen hajtóvadászat, nem szeretnénk eh, zavarni a disznókat, szeretnénk csöndben levadászni szépen azokat a eh, nőstényeket, amelyek megbonyolítják az életünket. Sajnos ezek éppen a nőstények. Nem kell etetni a vaddisznót. Ezt bizonyos érdekeltek például a vadászok nem nagyon szeretik. A vadászok szeretnek a szóron táplálékot kihezni a vaddisznónak, hogy könnyebb legyen őket a következő idényben levadászni. Úgyhogy nyilván a vadászatok, vadászok egy kicsit ellenkeznek, amikor a bizottság azt mondja, hogy, hogy be kell fejezni az etetést, és csökkenteni kell a létszámot, és a nőstényeket kell kilőni. Ehhez szemléletformálásra van szükség, és fontos, hogy minél hamarabb ki kell vinni az erdőből a hullákat. Ezt úgy tudjuk megoldani, hogy kompenzálni kell azokat a vadászokat, akik behozzák az elhullott vadisznó tetemeket egy azok biztonságos elhelyezésére alkalmas központban. A másik tényező, amivel foglalkozunk, az az emberi tényező. A vadisznó kihívás, az embereket legalább lehet oktatni. Ehhez szemléletformáló programokat használunk, igyekszünk egyszerre alkalmazni a, a csacsi előlogatott répát és a, a hátulról azt csapkodó ostort, de vannak, ugye a gazdálkodóknak is van némi ellenállása, nyilván, ha nem tetszik neki valami, azt szívesen nem csinálják meg. Ezért végrehajtásra is szükség van Eh, tudniuk kell a gazdálkodóknak, hogy bizonyos dolgokat nem tehetnek meg, hogyha egy ilyen jellegű betegséggel, mint például az afrikai sertéspest is eh, egy ilyen kockázat áll fenn. Azaz a gazdálkodók és a eh, vadászok közötti kapcsolatok is kezelendőek, különösen akkor problémás ez, hogyha a gazdálkodó egyébként vadász. Tehát mit csináljak a saját házi sertéseimrel foglalkozzam, foglalkozzak, azokat védjem meg, és csökkentsem a vadisznóállományt, vagy éppenséggel hagyjam a vadisznóállományt szaporodni, hogy a barátaimmal többet tudjak, többet tudjak vadászni. Szeretnénk rugalmasak lenni, szeretnénk dinamikusak lenni, szeretnénk a szabályainkat, elveinket rendszeresen frissíteni, amikor csak szükség van rá, Eh, akár eh, gyakran is. A regionalizási elv esetében ugyancsak szükség szerint változtatjuk a rendszert, vagy úgy, hogy eh, megnöveljük a korlátozás alá eső területet, ami a piros terület, vagy éppen csökkentjük azt, hogyha megszűnt a kockázat, és már azt látjuk, hogy hogy lassan lesz egy exit stratégiánk is, hogy hogyan lehet a kockázatos területeket csökkenteni. Ez fájdalmas lesz a termelőknek, de igyekszünk további intézkedéseket hozni a termelők szenvedéseinek csökkentésére. Próbálnunk kell kreatív eszközöket bevezetni ennek érdekében, hogy, hogy az elveket a lehetőleg inkább rugalmasan kezelve úgy legyünk hatékonyak, hogy az lakodók minél kevesebbet szenvedjenek. Tehát Fontos, hogy ahol a betegség fölbukkan, ott meg tudjuk védeni az Európai Uniós sertés tenyésztés nagy részét, tömegét. Ugye Litvánia, Lettország, Észtország egy része, sajnos Észtország nagy része fertőződött, az Európai Unió fennmaradó többségi része rendben van. Nyilván hogyha csökkentjük a vaddisznanomány sűrűségét, ezzel még nem írtjuk ki magát a betegséget, hiszen ez a betegség nem csak attól függ, hogy a vadisznók milyen számban fordulnak elő a területen. Ö, egészen pici ö, ö, állományokban is ö, fennmaradhat. Ö, még az erdőben maradott hullákban is megmaradhat a vírus ö, télen át. Ezt nehéz ö, ugye fölfogni. Ö, legalábbis vannak olyan szomszédaink, akik ezt nehezen fogják fel. Ezen kívül pedig itt a kihívás, ami a sertés állományt illeti, a házi sertés állományt. E, jó lenne, hogyha ha a, a súlyosan patogén madárinfluenzához hasonlóan megfertőződő állatrák gyere megdöglenek, de ez nem így van. E, a passzív e, felügyelet az azt jelenti, hogy e, a gazdálkodóknak szólnia kell akkor, hogyha betegséget felismerik. De mivel ez nem tökéletesen működő rendszer, ezért folyamatosan figyelnünk kell minden más csatornán keresztül is. Köszönöm szépen, és még szeretnék két-három percet ellopni az idejükből, hogyha lehetővé teszik. Egy másik betegségről is beszélnünk kell, amely új kihívás jelent, és hogyha megengedik, akkor legalább ezt is megismerik. But the maps are not there, so e, Erről nincsenek e, térképek, úgyhogy e, inkább csak szóban beszélnék a bőrcsomósodási betegségről, amit LSD-nek nevezünk, LSD-nek. Ez szarvasmarhánál szarvasmarha féléknél fordul elő amely az Európai Unióba Törökországból lépett át, a balkáni térséget érinti, e, EU-s és nem EU-s országokban egyaránt, különösen Görögországban és Bulgáriában, e, Montenegróban, Albániában, Koszovóban e, és a volt Jugoszláv köztársaságban, Macedóniában jelent meg, most már Horvátországot közelíti meg, és Bulgária északi részén is ott van. Románia, Magyarország, Horvátország egyelőre mentesek eh, ettől a betegségtől, Az elmúlt néhány hónapban fokoztuk a vakcinálását ezeknek a térségeknek. Ez egy egzotikus betegség, olyan betegség, amely soha nem jelent meg az Európai Unióban, egyáltalán Európában e, a történelemben. Nagyon kegyetlen betegség ez, rovarok terjesztik, nagy kihívást jelent és ugyanakkor van rá vakcina, amelyet Európai Uniós pénzből gyártunk, gyártatunk, beszerzünk, és segítünk Bulgáriának, Horvátországnak, amelyek jelenleg pufferzónaként szolgálnak, Görögországnak is, ahol súlyos a betegség előfordása, de a nem EU-s országokban, Montenegróban, Albániában, Koszovóban, Macedóniában és Szerbiában, és Szerbiát elfelejtettem az előbb említeni. Tehát ezekben, ha elképzeljük ezeket az országokat, a mentális térképükön, akkor látjuk, hogy ez a betegség délről jön, tehát nem csak északon van afrikai sertéspest is, hanem délen is van bőrcsomosodásos betegsége a szarvasmarháknak. Fontos, hogy ezeknek az országoknak az állategészségügyi rendszereit megerősítsük ebből a szempontból. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most Következzenek a kérdések, nyilatkozatok. Tessék, Rupé úr. Köszönöm, hogy megadja nekem a szót. Köszönöm azt is, hogy felvették ezt a témakört a mai napi rendre. Először is arra utalnék, hogy Litvániában és a balti államokban nagyon súlyos a helyzet, és nem javul. Az intézkedések, eddigi intézkedések segítettek a probléma lokalizálásában, de általánosságban az a benyomásunk, hogy csak várnunk kell. Toj vietoj probléma. Várnunk kell, hogy a betegség egyszerűen eltűnjék. Itt az intézkedések csak a lokalizálásra szorítkoznak, és nem a betegség leküzdésére. És a megbeszélések már ami a nőstény állatok vadászatára vonatkozik, ez nem történt meg, ugyanis a vadászok nem kapnak megfelelő ösztönzést, hogy levadásszák a nőstény állatokat mert ha ez megtörténne, akkor a beteg állatállomány száma korlátozódna, de sajnos ez nem történt meg, ez csak egy előírt intézkedés. Fontos döntések ezek. Az, hogy intézkedéseket kell foganatosítani. Nem régiben új gócpontok jöttek létre Lengyelországban, és azt figyelhetjük meg, hogy az ottani helyzet ö, romlik. Ez azt jelenti, hogy talán most némileg enyhült a helyzet, de ez egy hamis benyomás. Én egy olyan régióból származom, ahol a legutóbbi évben körülbelül 20 ezer állatot vágtak le. Sajnos ebben a régióban még azt sem tudjuk, hogy miért is tört ki a járvány. Senki nem tudja, hogy hogyan hurcolták be a betegséget a régióba. Talán takarmányjal történt ez, vagy szúnyogok hozták be a betegséget, de az is lehet, hogy más oka van mindennek. Egész egyszerűen nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy miért tört ki a járvány nálunk. Valóban szomorú azt szemlélni, hogy az EU nem tudott megállapodást elérni Oroszországgal és Fehér Oroszországgal. Nekünk sokkal szigorúbbak a szabályaink, de például Fehér Oroszországban csak az a gazdaság, ahol megjelent a járvány, csak ott ö, kell ö, intézkedéseket foganatosítani. Fennel tehát a veszélye annak, hogy ez a betegség tovább terjed Fehér Oroszországról, Fehér Oroszországtól, akár Takármányon keresztül. És még egy megjegyzés, körülbelül egy évvel ezelőtt megtudtam valamit, mégpedig az oltások vonatkozásában. Azt hittem, hogy ön is mond majd ezzel kapcsolatosan valamit. Előzetesen ugyanis elhangzott, hogy nem világos az, hogy gyártanak-e vakcinát. De én úgy tudom, hogy nem is volt pályázat egy vakcina előállítására vonatkozóan. Mit várhatunk a jövőben? Sok gazdálkodó nem tud saját célra sertést tartani. Nagyon sok ilyen gazdálkodó van Litvániában, és ők mindig azt kérdezik, hogy mikor lehet majd a set és húst értékesíteni, és nagy ilyenek vannak e tekintetben. Müller asszony. Nos, köszönöm szépen, köszönetet szeretnék mondani az Európai Bizottság képviselőjének ezért az átfogó jelentésért, illetve a részletekért, amiket megosztott velünk, és azt hiszem, hogy már jó úton járunk. Ezen hetekben Lettországban jártam, és tudom, hogy mennyire érintettek a gazdaságok, és itt valójában a gazdálkodók életkörülményeit veszélyezteti ez a betegség, a gazdálkodók nem tudják, hogy hogyan tovább. A, vaddisznó problémájáról ön hosszasan szólt, és azt szeretném elmondani, hogy Bajorországban minden évben körülbelül 16 ezer vadisznót lőnek ki. Az az aggodalom, hogy ezek esetleg betegséget terjeszthetnek, az nagyon nagy és itt mindenféleképpen kilövési programot kellene aktivizálni. Nem tudom, hogy mi a helyzet az állathullák ártalmatlanításával ezekben az országokban. Németországban elégetik az állathullákat magas hőmérsékleten, hogy a kórokozók elpusztuljanak. Természetesen az összegyűjtésnek nincs sok értelme, hogyha nem történik megfelelő ártalmatlanítás. Most, ami az okokkal kapcsolatos spekulációt illeti, az előttem szólónak némileg ellent mondanék, mert ez nem ö, visz minket előre. Szerintem itt tetterősen fel kell lépnünk, cselekednünk kell, és talán még több tárgyalásra lenne szükség Oroszországgal, ezen már kellene gondolkodni, és nagyon örülnék, ha tovább lehetne lépni e tekintetben, mert a sertés gazdaságokban nagyok az aggodalmak, és például ugye a konyhai hulladékokkal való ö, etetés már réges-régen tilos ö, Németországban, remélhetőleg ezáltal is meg lehet akadályozni a terjedést. Ez a betegség valóban nagyon nagy gondot jelent a marha állomány tekintetében, ez a bőrcsomósodás. Ugye itt van egy vakcina, ami hatásos, és ha ez így van, akkor minden lehetséges forrást arra kellene fordítani, hogy a vakcinát a lehető leghamarabb alkalmazni lehessen széles körben én az állategészségügyi szolgálatokkal is szoros kapcsolatban állok, és az ilyenfajta vakcinák előállításában mindenképpen segítenünk kellene. Tehát kérem, hogy biztosítsanak megfelelő forrásokat a gazdálkodóink, az állatállományunk védelmére, és remélem, hogy ez mind a sertéspest is, mind pedig az új marha kór esetében megtörténik, és a legrosszabbat így meg tudjuk akadályozni. Köszönöm. Hajtama úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon szépen köszönjük ezt a részletes előadást. A kollégám, finn kollégám nevében szeretnék egy kérdést feltenni, felolvasom. Az afrikai sertéspettés nagy gondokat okoz az EU keleti részében lévő tenyésztőknek. Az EU nagy erőfeszítéseket tett a vírus megállítására, ugyanakkor nagyon nyomás bizonyos tagállamokon. A legnagyobb gond az, hogy nincsen elég megfelelő adat, különösen Oroszországban, és különösen Szentpétervár környékén. Az első kérdésem, azt szeretném kérdezni, hogy az Európai Bizottság hogy tudna több adatot kapni az olyan országokban, mint Oroszország, Fehér Oroszország, stb. A második a kockázati területeket érinti, a sertésztenyésztőknek a veszteségeit hogyan követik. És én is egy kis kérdést szeretnék felelni. Hallottam, hogy a Santa Fe igazgatóság és az orosz hatóságok között voltak tárgyalások, említette a WTO tárgyalások eredményét. Most állnak a tárgyalások, vagy az Európai Bizottság még mindig tárgyal, és megpróbál export export beszerezni olyan országoktól, amelyeket nem érint ez, és az orosz embargó sem érint. Köszönöm. Köszönöm. Egnyúr. Kiváló előadás volt, nagyon-nagyon sokat tájékoztat, sokról tájékoztat bennünket. Egy technikai kérdésem lenne a szimptomákat illetően. A szimptomák egy darabig látensek, tehát nem láthatók? És akkor mennyi ideig? És hogyha már mutatja a szimptomátok az állat, akkor mennyi ideig tart, mire az állat elpusztul, tehát mennyire gyors ez a folyamat, mert ez azért jelent különbséget. A vaddisznó nyilvánvalóan fontos szerepet játszik a betegség terjesztésében. Most már nincsenek Nagy-Britanniában vaddisznók, 40-50 évvel ezelőtt még voltak, ugyanakkor vannak olyan állatok, amelyeket bizonyos gazdaságokban tartanak, és némelyik kibenekül, elmenekül innen, és azok az állatok, amelyeket a szabadban tenyésztenek, azok kapcsolatba kerülhetnek ezekkel, tehát ez nagy problémát jelent. Tehát hogyan terjedhet még ez az állat, mint a vaddisznókon keresztül, vagy a tetemeken, állattetemeken keresztül. a dög evő állatok, mint a keselyük, stb. Most nem emlékszem, hogy milyen kifejezés van. Tehát olyan madarak, amelyek költöznek, és akkor kapcsolatba kerülhetnek a disznókkal. Láttuk már, hogy madarak terjesztettek betegségeket. Úgy tűnik, hogy ellentmondás van azzal kapcsolatban, amikor Oroszországról beszélsz, nem azt akarom mondani, hogy nem akarom önt okolni, de úgy tűnik, hogy Oroszország felelőtlenül viselkedett. Lehet, hogy nem jól látom, de hogyha ezt tisztáznál, kérem szépen. Végül a, nagyon jó megjegyzést tett azzal kapcsolatban, hogy azt mondta, hogy vannak, akik egyszerre vadásznak és állattenyésztéssel is foglalkoznak, és vannak olyanok, akik fát lőnek, és ugyanakkor baromfit tartanak, és ugye itt is lehetnek problémák. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zsigá úr. Nagyon szépen köszönöm. Talán én nem értettem jól, amit ön mondott, de szeretnék információt kérni öntől, már ami Szardiniában történik, ugye itt Olaszországról van szó. Ön azt mondta, hogy ugye ez az afrikai sertés pestis, ez, ez egy endémikus betegség Olaszországban. Tehát ez endemikus Olaszországban, vagy fertőzéssel hurcolódott be oda? Van-e itt biztos kapcsolat Szardinia és szigetén lévő gócpontot illetően, ami ugye Európa közepén van. És aztán a vaddisznók és a tenyésztett sertések közötti kapcsolatra kérdeznék rá, mert egyes országokban nagyon szigorú jogszabály van, amely külső értékelést kér, egy olyan ö, zónát kell berendezni, amely ö, tiszta, tehát egyfajta tiszta zónát a ö, gazdaságon körül, egyfajta puffer zónát. A vaddisznók illetve a házi sertések között, és így módon meg kell akadályozni mindenféle kontaktust a házi sertés és a vaddisznó között. Sajnos számos országban azt látjuk, hogy ezt a rendelkezést nem tartják be, legtöbb országban nem, nem tartják be ezt a rendelkezést. Nos, az ilyen gócpontoknál foglalkoznak-e ezzel a megelőző intézkedéssel betartják-e azt, mármint a pufferzónák létrehozását illetően, hiszen ez alapvető lenne az, hogy megakadályozzuk a vaddisznók és a házi sertések közötti kontaktust. Aztán pedig, ami a kockázati zónát illeti, ott milyen korlátozások vannak pontosan? például itt azon állathullák esetében, amelyeket a vágóhidakra visznek, illetve ott ül, ölnek le, valamennyi ö, állatból vesznek mintát, vagy csak szúrópróbaszerűen történik a mintavétel a fertőzött állatokból. És aztán ami a húst illeti, hogyha az adott és húsa fertőzött ö, zónákból származik, itt ugye nem csupán vaddisznókról van szó, hanem lehetnek feldolgozott termékek is. Jól tudjuk, hogy ez a vírus évekig fennmarad a feldolgozott termékekben. Kérdés, tehát, hogy hova kerülnek ezek a termékek, ez egy nagyon fontos kérdés, és aztán azt is szeretném tudni, hogy milyen korlátozásokat irányoznak elő ezen termékek értékesítését, piacra jutatását illetően. És eh, egészségügyi szempontból milyen ö, megelőző óvintézkedéseket tar- alkalmaznak, ugye amikor ezen fertőzött gazdaságokat újra bennépesítik állatokkal, hogyan érik el, hogy ne legyen fertőzés. Aztán a hagyományos sertéspest is létezik szintén ezekben az országokban, és annak a tünetei nagyon hasonlóak az afrikai sertéspestéshez, csak sokkal gyorsabban fejlődik ki. Tehát fontos a két betegség között világos különbséget tenni, hiszen a tünetek ugyanazok, mindkét betegség súlyos, és mindkettőre ö, specifikus ö, tervek vonatkoznak. Ugye az az egyetlen különbség, hogy a klasszikus sertéspestis esetében létezik oltóanyag, Sajnos vannak ö, gócok, ahol a két betegség együttesen lép fel, a klasszikus és az afrikai sertéspestis. is. És az utolsó kérdésem az embargóra vonatkozik ugyanis az afrikai is által érintett országok jó lenne, hogyha nem lennének sújtva embargó által, és nem, és nem lenné, hogy az EU e tekintetben egységes egészként kezelnék. Köszönöm. E, Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak ezért a beszámolóért. Nagyon sok részletet osztottak meg velünk, és ez lehetővé tette a jelenség kiterjedésének megértését, valamint a fenyegetésekért országomat Lengyelországot érinti ez a betegség, mint, ahhoz, mint ahogy az egyébként a térképen is látható volt a határ mentén. Ez csupán néhány járást érint, de sajnálatos módon ez kihat az árakra az ország egészében. Az árak még alacsonyabbak, mint egy ideje, és az állattenyésztők nagyon megszenvedik ezt a helyzetet. Nagyon szigorú intézkedéseket alkalmazott ön, számos intézkedést használ, ezeket jól alkalmazza, és vannak itt ösztönzések is a fenyegetett zónákat illetően. Például egy három éves állattenyésztési tilalmat szeretnének bevezetni, és egy törvényt is elfogadtak a fenyegetett régiók esetében, ahol még nincsen jelen ugyan a betegség, de ahova könnyen eljuthat, vagy átterjedhet. És ö, a sert kitüntetéseket ezen területeken azon a karitatív szervezeteknek adják át, azon a levegek őket. Vajon ezek a programok kiegészítő intézkedések esetében Lengyelország számíthat-e az EU pénzügyi segítségére, vagy saját erőnkből kell boldogulnunk a saját költségvetésünkből? Moly asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni ehhez a beszámolóhoz, de ahogyan már kollégám is elmondotta korábban, nem mondották, hogy van olyan ország, ahol már évek óta van egy gócpont, Szardinia, én is szerd vagyok. Évek óta Szardiniában fennáll már a sertéspest is problémája, és furcsa, hogy ez itt nem jelent meg az önbeszámolójában, ezt nem említette. Volt néhány intézkedés a bizottság részéről is, mert 2013-ban a bizottság kiküldte a képviselőit Szardiniára, hogy a sert és pestissel kapcsolatos intézkedések végrehajtását ellenőrizzék. A kérdés azonban még mindig valahogy gazdátlanul hányódik, mert Olaszországban van egy olyan gyakorlat, hogy kértünk európai forrásokat, ugyanakkor megfelelő politikákat nem hajtottunk végre a járvány korlátozására, mérséklésére. Tehát itt pénz probléma van, de nem csupán. Olaszországban, akinek a megelőzéssel kellett volna foglalkoznia, és még az egészségügyi miniszter egyik képviselője is benne volt ebben a csapatban, itt őt most, ő ellene most nyomozás folyik, vagy ellenük nyomozás folyik az oltóanyagokkal kapcsolatos ö, problémák miatt. És itt végül is a tisztességes polgárok fizetik meg mindennek az árát, és továbbra is várják Európa válaszát. Pontosan ezekben a napokban, október 15-ig van egy task force Szardinián, ahol is jelen van az európai források felhasználásának ellenőrzését végző egység is, és megnézik, hogy hogyan használják fel az európai forrásokat a régióban. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, és azt az üzenetet küldeni, hogy ez a task force végre megfelelően ellenőrizze, hogy az európai forrásokat hogyan használják fel a helyszínen. Köszönöm. Pan Köszönöm. Loazó úr következik. Köszönöm, elnök úr. Ez a beszámoló nagyon érdekes volt, szenvedélyes is akár. Kérdésem hasonló Agnyó úr kérdéséhez. Aggodalmat keltő ez a téma a gazdálkodók számára, vadászok számára is, én is az vagyok. Szeretném tudni, hogy milyen módon jelenik meg ez a betegség a vaddisznóknál, milyen magatartásuk van, azt hiszem gyorsan terjed a betegség, és más állatok is terjesztik-e, például a borzok vagy rókák, mint a trisinelóz esetében. Ott ugyanis ez így van. Köszönöm. Nie ma więcej zgłoszeń, nie widzę. Nincs más kérdés. Ha megengedik, Jó lenne, hogyha még egyszer visszatérnénk a számadatokra a vaddisznuk vonatkozásában. Ön azt mondotta, hogy a vaddisznó egyike lehet a betegség terjesztőinek, és azt szeretném tudni, hogy most egy kicsit elterek talán a tárgytól, és lehet, hogy ön nem fog tudni válaszolni a kérdésemre, de gyakran eszembe jut, hogy amikor a vadállatokról beszélünk, akkor nincsenek intézkedések vagy jogszabályok ezek kezelésére, noha a következmények talán drámaiak lehetnek ilyen esetekben a gazdálkodók számára. Tehát én itt különösen a vadállatokra, a vadisznókra kérdeznék rá, tessék önni a szó. Thank you very much again. Köszönöm szépen. Köszönöm a nagyon ihlet, nagyon nagy, kiváló kérdéseket kaptam. Állatorvosok a családomban többen, úgyhogy különösen örömmel fogadom ezeket a kérdéseket. Ami és tulajdonképpen a kérdéseket csoportokban sorolnám, hogy koherens választ tudjak adni. Először is, hogy kezeljük a vaddisznokat, a, a kocaállomány kilövését, ahogy elnök úr is összefoglalta ezt, mit lehet tenni a vaddisznó állománya. Nos, a két féleszközünk, ami van, először is ösztönzőket alkalmazunk, annak érdekében, hogy a vadászokat arra ösztönözzük, hogy, növény, eh, hogy eh, kocákat vadászanak, lőjenek ki, azért eh, bőségesen fizetünk Európai Uniós forrásokból. Minden vadász, aki egy, egy frissen levadászott vadisznok kocát beszolgáltat, olyan helyre, ahol a hulla biztonságos megsemmisítésére sor kerülhet, pénzt kap a vadász, de ennek a költségnek a 75%-át az Európai Unió fizeti. Ehhez járulnak egyéb ösztönzők, amelyek a helyes vadászati gyakorlatokat eh, népszerűsítik. Szemléletformáló kampányokat tartunk, elmondjuk a vadászatnak, hogy mit ne tegyenek. Igyekszünk őket tanítani, ezt is 75%-ban az Európai Uniós forrásokból finanszírozunk. És végül jeleztük a vadőröknek, erdőőröknek, hogy mely eh, gyakorlatok nem eh, eredményesek. Például a hajtóvadászatok egyébként is tilosak, a hatóságok eh, felelőssége ellenőrizni azt, hogy a hajtóvadászatok nincsenek. Ezen kívül a vaddisznó etetése is rossz ötlet. A betegség megelőzési szempontjából. Tehát eh, ezzel tulajdonképpen a vadisznó oldalt le is tudtuk fedni a problémában. Tudjuk, hogy a betegség hogyan terjed. Eh, legyek nem terjesztik, rókák nem terjesztik, eh, nem tegyeztik a dögevő madarak. Tudjuk, hogy a betegség hogy terjed, mert már láttuk ezt a betegséget, <clears throat> tapasztaltunk tőle, tapasztaltuk a betegséget már a 60-as, 70-es, 80-as években máshol, különösen a Ibériai félszigeten, és ennek alapján tudjuk, hogy hogy járjunk el jobb, hogy nem spekulálunk, tudjuk, hogy mi történt Lengyelországban a nyáron. És ez egy egyéni embernek, egy bűnözőnek az eljárása következtében következett be. Ez a bűnöző fertőzött malacokat e, értékesített illegálisan. E, az én félelmem az az, hogy ez a bűnöző ezt a tevékenységet a fertőzött területhez nagyon közel e, folytatta, de az emberi magatartás, a bűnözés kritikus tényező, és ezen tevékenységek kapcsán ugye nagyon bizonytalan a helyzet, hogyan működünk együtt a szomszédainkkal. Ahogy említettem, bevallottam, hogy az oroszokkal nagyon sok párbeszédben részt veszek, és tulajdonképpen radikálisan javult a helyzet akkor, amikor létrehoztuk ezt a nemzetközi multilaterális esenyő szervezetet, vagy például az, amikor a, a felelősséget vállalt a tárgyalások irányításáért, például az nemzetközi állategészségügyi szervezet. Az oroszok ebben a keretben nyíltabban és magabiztosabban beszélnek, mint egyébként közvetlen kétadó tárgyalásokban. Az oroszok jelenléte a finn határon ugyancsak aggasztó, de, de tudunk velük kapcsolatot tartani. Meg tudjuk mondani, hogy mik a hiányosságok az orosz rendszerben, amelyek valószínűleg nem olyan jól működnek, mint az európai módszerek, de legalább az oroszok őszintén beszélnek. E, Belorussziában, Fehérországban sokkal nehezebb együttműködni. Olyan ország ez, amely letagadja a problémát. 2013 e, óta nem számoltak be megbetegedésre, úgyhogy jogilag ők betegségmentesek. És mi vagyunk kockázatot, mi jelentjük a kockázatot e, rájuk nézve. És ezt pofátlanul az arcunkban mondják, hogy ti vagytok a problémák, nálunk nincsen betegség. De hát ez sértő ránk nézve, nevetséges, nehéz együttműködni valakivel, aki tagadja a betegség jelenlétét. Nincs semmiféle átláthatóság Belarusziában. Elkerültem azt a témát, hogy vakcinákról beszéljek azt mondtam, hogy, hogy új eszközöket keresünk, de nem mertem azt mondani, hogy vakcinát próbálunk elejteni, mert jelenleg még esélyes jelölt sincs arra, hogy a vakcinát tudjunk elejteni. Az, hogy a vakcina a polcokra kerüljön, és még, még ötletünk sincs, hogy milyen vegyi anyaggal kísérletezünk, ez bizony sok-sok éves folyamat nincs vakcinánk, meg kell tanulnunk eh, a betegségre fölvenni a harcot a vakcina nélkül is. Természetesen, amint eh, van eh, esély arra, hogy a vakcina legyártható, akkor természetesen azonnal ugrani fogunk erre. Ugye említettem a, a bőrcsomosodás betegséget, eh, ahol van vakcina, néha rossz minőségű vakcina, de vakcina, és ez jobb, mint hogyha nem oltunk ha nincs gyógyszerezés, nincs vakcinálás. Nyilván jó lenne tudni, hogy mikor tudunk megszabadulni a betegségtől, de hát ezt nem tudom előre megmondani. Én örülök annak, hogy egyáltalán a térképek azt mutatják, hogy ugyan aggasztó a helyzet, de hogyha az egész Európai Uniót nézzük, legalább annak egy kis részére tudtuk korlátozni a betegséget. Ez már önmagában siker ahhoz, hogy a hulláktól hogyan lehet megszabadulni. Nos, ezt Közép-Európában a klasszikus sertéspest is már kidolgozták, ez a isnek egy másik változata, megvan a know-how, tudjuk, hogy mit kell tenni, tudjuk, hogy hogy kell hőkezelni a hullákat ahhoz, hogy a betegséget megszüntessük, és ebbe is befektetünk és finanszírozzuk a hullák megsemmisítésére van a szolgáló rendszerek létrehozását támogatjuk. Nagyon konkrét kérdések érkeztek Finnországból, hogy lehet megbízható adatokat szerezni. Nos, beszélni kell mindenkivel, találkozni kell mindenkivel. Erőszakosnak kellene egy kicsit határozatnak finanszírozni őket, és ezt mindent, mindent meg is próbáltunk az oroszok esetében, már mondom, ők már nagyjából az összes adatot átadják nekünk, amivel rendelkeznek. Ha nincs ennél több adatuk, az azért van, mert nincs elég kapacitásuk, vagy adott esetben nem akarnak többet, de hát két-három hetet találkozunk, két-három hetente találkozunk velük ugyanakkor nehéz egyszerre együttműködni, pereskedni és, és mm, együttműködni is. És ugye hát Oroszország és az EU között a sertésembergó miatt per van folyamatban, ez megnehezíti a helyzetet. Tehát nem tudok nyilatkozni arról, hogy sikeresek leszünk vagy nem. Van különböző szinteken véleménycsere, információcsere, hogy meddig kell a kiírtás után e, se betegségmentesnek lenni a sertéstelepnek. Nos, néhány hétig üresnek kell lenni az istáloknak, utána úgynevezett e, őrszemmalacokat e, vezetünk, helyezünk el, tehát megnézzük, hogy a kis malacok, akiket oda telepítünk, azok megbetegszenek-e, hogyha ott a vírus, akkor azonnal meg fognak betegedni ha egészségesek maradnak, akkor, akkor várhat tovább a termelés, tenyésztés. A, spanyol és portugál kollégáink a évtizedekkel ezelőtti betegségek alapján meg tudták állítani a betegséget nagyon, nagyon kezdetleges eszközökkel. Összesen csak a biológiai biztonságot vették, használták eszközként, tehát tökéletesen elszigetelni a vaddisznállományt, a sertést től kerítésekkel és állatmentes övezetek beiktatásával. Ezt általában úgy lehet megoldani, hogy egyrészt terjesztjük szemléletformálással a helyes magatartást a gazdák és a vadászok körében, másrészt pedig nyilván büntetjük a nem megfelelő magatartást. Tehát az, az a tudás már rendelkezésünkre áll, hogy a biológiai biztonságot hogy lehet megőrizni a két állatfaj kapcsolat felvételének a meghatározásában. Az Egyesült Királyságban nincs vaddisznó. Egyébként a vaddisznó az kockázat iránt a klasszikus sertéspestéssel kapcsolatban is Luxemburgban, Belgiumban tíz évvel ezelőtt ez előfordult. Arra van vakcina egyébként, de vannak olyan betegségek is, amelyeket a vadisznó terjeszt, amelyek rettenetesek. Hogyha egy adott térségben nincs vadisznó, az Egyesült Királyság nagyjából ilyen, Dánia nagyjából ilyen, akkor, akkor ha a fenntartható és tenyésztésre gondolunk, akkor nem szabad bevezetni a vadisznót ezekre a területekre. Szardinia. Nos, a Szardinia térképen szerepelnek a pöttyek, de úgy gondoltam, hogy a balti államok és is problémáját nem szeretném összekeverni azzal a szardiniai problémával, amelynek teljesen más komponensei vannak. Nagyon pontosan tudjuk, hogy itt egy nagyon erős szociális komponense van ennek a problémának, amit helyen, helyileg kell kezelni, nagyon kifinomult valószínűleg szociológiai megközelítési eszközökkel és nem titok, hogy eh, van egy olyan komponens is, hogy az alapvető szabályokat nem tartják be e, e, Európa ezen részében. A hatóságok is pontosan tudják, ezért a központi felügyelet, központi hatóságok ennek megfelelő alkalmaznak a rendőrség bevonásával, egy olyan piramis szervezetet hoznak létre, amely segíthet ennek a problémának a, a megoldásában. Itt kifejezetten az emberi magatartás a probléma. Tehát azért próbáltam ezt félre tenni Szardinia esetét, mert ö, ö, ugye Szardinia sziget, és senkire nézve nem, nem jelent kockázatot. Ezt a szardiniaik nyilván jobban tudják, mint én a korábbi e, e, ö, e, egységvezetőm például már Szardinian van, és ott küzd a betegség felszámolás érdekében. A szociális komponens e, e, kezelésében ugye egyszerre kell ösztönzőket és e, szankciókat alkalmazni. Benegazdasági e, vidékfejlesztési pénzek állnak rendelkezésre a sertés betegségekkel szembeni küzdelem tekintetében, de a rendőrséget is be kell vonni. Nagy nyomás gyakorolnak a városok polgármestereire, és lassan kezdik megtenni azt, amit, amit eddig nem tettek meg. eu és olasz törvények vonatkoznak a sertéstartás szabályaira. Az afrikai és a klasszikus is közötti különbségek olyan aprólékos állatorvosi témát jelentenek, amelyekben nem biztos, hogy bele kell menni. Az egyik gyorsabban tér, mint a másik, a külső megjelenés nagyjából hasonlít. Az afrikai sertéspest is lassabban terjed, mint a klasszikus sertéspest is, ugyanakkor a klasszikus sertéspest is kicsit kevesebb állat halálát, elhullását okozza, mint az afrikai sertéspest is. Három-négy hét után egy fertőzött sertéstelepen az afrikai sertéspest is az állatok döntő többségét kiírtja. A klasszikus sertéspestis esetén hónapokba telik, míg az összes állat elpusztulna. Tehát ez két különböző betegség, a város, vírus teljesen más. Az salóka, hogy a két betegség neve hasonló. Jó vakcina van a klasszikus sertéspestisre, de nincs egyáltalán semmilyen vakcinánk az afrikai sertéspestisre. Ami az inkubációs időszakot illeti, a, az afrikai sertéspestis esetében az állatok apatikussá válnak, és napon, napokon belül elhullanak, magas lázuk van, Eh, hogyha azt nézzük meg, hogy a, az óról óra hogy terjed a betegség, hogy hogyha jól meg van építve és modern a létesítmény, akkor eh, nem gyorsan terjed eh, egyik óból a másikba a betegség. De ezt, ezt mind jól ismerjük, nem új betegségről van szó, nem olyasmiről van szó, amiről nem, amiből ne lennénk felkészültek, és a jogalkotás is megvan a betegség kezelésére. Aha, the, the, the impact on prices, the... Az árakra gyakorolt hatást a fenntarthatóság és a különböző eszközök használatával az EU nem próbált pénzt csinálni az állategészségügyi eli, intézkedésekkel kapcsolatban. A keret egészen más volt, mint ahogyan a bizottság gondolkodott. Az állategészségügyi intézkedések, amelyekről ma beszéltem, úgy, az, ezeket az intézkedéseket úgy használták, ahogy szükség volt rá. A támogatható költségek azok tényleg relevánsak voltak a, a betegség kézben tartását illetően. Azoknak a gazdaságoknak fizettünk, akiknek a működése akadozott vagy megszűnt, aztán a vaddisznóval kapcsolatos minden tevékenységet fizettünk, például a tetemeknek a megsemmisítése, a vadászattal kapcsolatos stb. kérdéseket, és említettem, hogy az említett négy országban ez 75%-ot jelentett. A többi alapnak a, az elosztása egy kicsit másként történik, legalábbis jogilag ezt, ezt eh, akkor indítjuk, hogyha bizonyos piaci tényezők jelen vannak. Eh, tehát a köszöböktől eh, függően. Nem tudom most megmondani, hogy mikor és hogy, de nem tudom a piaci árakat kívülről. Azt hiszem, hogy a kérdések legtöbb részét megválaszoltam, hogyha maradt még kérdés, akkor szóljanak. Én nem tudtam mindent leírni, még az én egységemnek a vezetéje sem. Jó, a vaddisznóban lévő szimptomák. Nem lehet ilyeneket látni, de ezeket a tetemekben megtaláljuk. Ez elsősorban az autóbaleseteknek az eredményeként történik, mert az állatok, amelyeket elütöttek, furcsa módon viselkedtek, mielőtt elütötték őket, vagy furcsán mentek át az úton, vagy pedig ott fekszenek a közúton. Tehát hogyha egyre több vaddisznó elütése történik, akkor ez jelzi ezt, ugyanis általában nem öngyilkos hajlamúak a vaddisznók. Remélem, hogy ennyi elég volt. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nincsen más valaki, aki szeretne kérdést feltenni, vagy szót kérni? Akkor nagyon szépen köszönjük a bizottságnak, köszönjük a képviselőknek. Azt hiszem, hogy egy kicsit megnyugtatott bennünket, mert úgy láttam, hogy logisztikailag rosszul voltunk felkészültek az ilyen járványokkal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a jövőben jó lenne visszatérni ezekre a kérdéseket, mert amikor minden jól működik, akkor nincs probléma, de amikor különleges helyzetek vannak, akkor fel kell készülni erre. Egnyi úr, köszönjük a válaszokat. Én kérdeztem az orosz exporttiltásról, tilalomról, egy nemzetközi hatóság elítélte őket. Kérem szépen, hogy ezt tisztázza ezt a kérdést. Well, uh... Jelenleg uh, a biztos uh, megoldást választottam a, a, uh, a diákon. Jelenleg most perres ügy folyik, és a jelenlegi stádiumban az oroszok fellebezhetnek. A határozat az kedvező volt az Európai Unió számára, hogyha foci kifejezéssel élnék, akkor 6-1 volt az Európai Unió javára. Az Európai Unió az, a, a bajnokság első szakaszát megnyerte, de én nem vagyok jogász vagy ügyvéd, én az állategészségügyi oldalról követtem ezeket a kérdést, de látom, hogy milyen jó minőségűek a mi ügyvédeink, és ezért optimista vagyok. Genfben folyik ez az ügy, elvben nyernünk kellene de többet nem mondhatok. Köszönjük szépen! Nos, akkor végére értünk a napirendnek. Kedves kollégák, mára befejeztük a munkát, legközelebb november 7-én és 8-án találkozunk. Jó utazást kívánok hazafelé, és mindenkinek köszönöm.